a következő napi rendi pontunk, és most ismét németre váltok. A szóbeli választ igénylő kérdések a bizottság és a tanács irányába az EU belső biztonsági stratégiájának megújítása. Először is uh, az előadó Claude Marais úr kap szót. Elnök asszony. Azt várom, hogy a biztos úr helyet foglaljon. Üdvözlöm tehát, biztos úr. Azért, mert a Libeszak Bizottság tagjai tényleg úgy érzik, hogy szeretnénk mi is a belső biztonsági stratégia megújításához hozzájárulni, Talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit az EU csinálhat. Segíthetjük a tagállamokat abban, hogy javítsák a az Európai Unió belső biztonságát. Az elkövetkezendő négy évre e, igazából e, teljesen kvázi szabad kezet kaptunk. E, egy, egy, egy tabuloráza esette forog fel, így most e, tulajdonképpen újraírhatjuk ezt az egész stratégiát. Majd mindjárt elmondom, hogy pontosan milyen témákra érezzük úgy, hogy ki kell térni, de e, előjáróként csak annyit hadd mondjak, hogy úgy érezzük, hogy mi is hozzájárulhatunk a stratégia megújításához. Nekünk is van olyan szaktudásunk, amely segíthet. Tudjuk, hogy ez a tanács hatáskör elsősorban. Mégis a választópolgárok azt várják tőlünk, hogy az alapjogokat védjük. Az elmúlt években drámai változások álltak be az biztonsági helyzetben, a határon átnyúló konfliktusok miatt új fenyegetésekkel kell szembenéznünk. Ez világos, amikor arra gondolunk, hogy hány európai állampolgár harcol külföldön, akik aztán hazatérnek Európába. Jövőre fogja ezt a belső biztonsági stratégiát nyilvánosságra hozni az Európai Bizottság, mert a Libia Szakbizottságban úgy érezzük, hogy mi is talán javíthatunk ezen a stratégián. A parlament részéről, ezért ezt szeretném mondani, hogy szerintünk mi a fontos, hogy szerepeljen benne. A nemzetközi ö, bűnöző hálózatokat fel kell számolni, a kiberbiztonságot javítani kell, a határőrizeten javítani kell, a természeti katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet is javítani kell. A belső biztonsági stratégia rengeteg dologra kiterjed, ahogy az elhangzottakból az kiderülhet. Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy a stratégiához nekünk is van hozzáfűzni valónk. Az állásfoglalásban lefektetjük azt, hogy szerintünk milyen eszközökkel lehet ezt a stratégiát végrehajtani. Úgy érzi a parlament, hogy a rendelkezésre álló eszközeinket kell jobban használni, mielőtt új eszközöket hozunk létre, ezt mondjuk az állásfoglalásban. Az új stratégiával párhuzamosan ezeket a biztonságpolitikai eszközöket is újra kell gondolni és értékelni tagállami és európai szinten. Le kell vonni a következtetéseket az előző stratégia végrehajtásából, mielőtt új stratégiát fogadunk el. Hatékonyabb, pragmatikusabb együttműködésre van szükség a tagállamok között, például a meglévő eszközök, gondolok itt a közös vizsgáló csapatokra, vagy vizsgál, eh, nyomozott eh, csapatokra, ebben még óriási lehetőségek, kihasználatlan lehetőségek rejlenek. Meg kell találni az egyensúlyt az biztonság és a személyszabadságok között. Az adatvédelem terén sok uh, Szor felmerül ez a kényes egyensúly, erről hosszabban nem beszélnék, de a legfrissebb események jól mutatják, hogy az alapvető jogok és a biztonság politika elválaszthatatlan kérdések. A kiberbiztonság terén is komoly fenyegetésekkel kell szembenéznünk. Úgy érezzük, hogy a komplex problémák megoldása esetében, gondolok itt az utasadatokra, vagy a Foreign Fighter témára, a Libra szakbizottság úgy érzi, hogy sokat segíthet a bizottságnak és a tanácsnak, mind biztonsági, mind alapjogi szempontból jelentős szakértelemmel állhatunk az önök rendelkezésére. A 2015-ös stratégia megjelenését követően a Libra szakbizottság Természetesen napirendre tűzi ezt a kérdést, alaposan megvitatjuk, átrágjuk majd, amint ez napvilágot lát. A nem érdemes az Európai Parlamentet, és nem is szabad kihagyni ebből a vitából, mondom a bizottságnak és a tanácsnak, mert a Libia bizottság sokat segíthet, higgyék el, készen állunk erre, megvan a tudásunk, a tapasztalatunk, használják, hallgassák meg a mondani valónkat, hiszen az előttünk álló négy év Bonyolult lesz, nehéz lesz, de mégis izgalmas évek várnak ránk, ha együtt tudunk működni. Köszönöm. Thank you. Thank you, Mr. Morales. Nagyon köszönöm, Morales úr. Most pedig a tanács képviseletében Benedetto Della Védova úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselő! A tanács számára rendkívül fontos az új belső biztonsági politika, ez már prioritás volt a mi elnökségünk számára is. Ezért örülök annak a lehetőségnek, hogy ma elmondhatom önöknek, hogy mik a tanács első leges prioritásai ezen a fontos területen. Nagyon sok erőfeszítést tettünk, hogy a stratégiai orientációkat folytassuk, amelyet a júniusi csúcson döntöttek el, ehhez a belső stratégia aktualizálására van szükség 2015 első fél évében. Júliusban megfogalmazottak a célok, amelyhez aztán az Európai Bizottság is hozzájárult a közleményében hamarosan tavasszal meg kell fogalmaznia. Decemberben a tanács több aspektusban megállapodást kötött, és ezek mind az általános struktúrára, mind pedig egyes alapvető elvekre is vonatkoznak. Ezen elvek részben a kérdésre válaszolnak. Először is hogy a legfőbb közös kihívásoknak kell megfelelnünk a belső biztonság szempontjából az elkövetkezendő években. Ide tartozik a szervezett bűnözés, a különböző súlyos bűncselekmények minden formája, a terrorizmus, a radikalizáció, a terroristák kérdése, illetve azok finanszírozása. Ami a, kül, a külföldieket illet, illeti, illetve a származási országukat, és amelyek külön veszélyt jelentenek precedens nélkülit a belső biztonság szempontjából. Természetesen meg kell említenünk a kibértek bűnözést is, illetve az új technológia felhasználását, illetve a katasztrófák következményeit legyenek azok természeti eredetűek, vagy ember okozta katasztrófák. Globálisan, logikusan kell tehát hozzáállnunk a kérdéshez. Ez nagyon sok területet érint, és nagyon sok döntéshozó folyamatot minden szinten, helyi, regionális, illetve európai és nemzetközi szinten. A logikus megközelítés kidolgozása azt jelenti, hogy ennek globálisnak, több területet átfogónak, integráltnak kell lennie. Az információ rendelkezésre állása és cseréje rendkívül fontos, hogy felvehessük a harcot a szervezet bűnözéssel, és erre külön oda kell figyelnünk az új technológiák vonatkozásában is. A másik dolog az igazságszolgáltatás fontossága. Az egyes tagállamokban koordinálni, harmonizálni kell a különböző jogszabályokat, amelyek erre vonatkoznak hatékonyan kell felhasználni a közös nyomozócsoportokat, illetve a, az igazságszolgáltatási eljárásokat. Az operatív együttműködésre rendkívül nagy szükség van, ezeket tovább kell fejleszteni, és ehhez az új, modern technológiák felhasználására van szükség meg kell itt említenünk azt is, hogy egyre inkább egymástól függünk a belső biztonság szempontjából. Ez hatása van a külső biztonságunkra is, és vice versa. A belső területeken is nagy hatása van a külső eseményeknek az emberi jogok tiszteletben tartása, a polgárok elvárásai szintén rendkívül fontosak. Ezen kívül támogatni kell a szociális befogadást, a szociális kohéziót. Végül, de nem utolsó sorban, az új stratégiának olyan eszközökre kell ö, koncentrálnia, amelyek egyrészt a jogalkotásban, másrészt a stratégiák terén is megvalósulnak. A tanács és az Európai Parlament éves szinten kell, hogy egyeztessen a stratégia szempontjából, hogy a különböző ö, eseményeket, ö, intézkedéseket ö, értékeljék és megerősítsék az Európai Unió belső biztonságát. mivel a tanács figyelembe kívánja venni az Európai Parlament véleményét is, döntését ennek fényében hozza majd meg. A belső biztonsági stratégia aktualizálása 2015 első fél évében ö, került előirányozásra. A bizottság közleményétől is függ majd, de ez nagy valószínűséggel már tavasszal rendelkezésre áll remélhetőleg megszületik a megállapodás is 2015. júniusában. Mint ahogy önök is tudják, az elnökség a bizottsággal együtt 2014. szeptemberében ebben a témában magas szintű konferenciát szervezett, erre sok képviselőt is meghívtunk, Moraes képviselő úr például az egyik legfőbb hozzászóló volt és előadó. Nagyon sokan hozzászóltak. Figyelembe vettük a bizottság dokumentumát is, amely ebben a témában született, és amely természetesen az önök véleményét is figyelembe veszi. A LIBE is figyelemmel kísért ezeket a fejleményeket. Tisztelt képviselők, végezetül azt szeretném elmondani, hogy biztos vagyok benne, hogy azok az ajánlások, amelyek az önök állásfoglalási tervezetében megtalálhatók, jelentősen hozzájárulnak majd a stratégia megújításához. Természetesen globális megközelítés segítségével, megfelelő, hatékonyabb tagállami együttműködéssel, hiszen utaltak itt az igazságszolgáltatás dimenziójának fontosságára, illetve a demokratikus ellenőrzése is. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, miniszter úr, és most megkérem Dimitros Avmaropoulos urat, hogy a bizottság nevében szóljon hozzánk. Köszönöm, elnök úr. Soros tanácselnök úr, hölgyeim és uraim. Ez a ma esti szóbeli kérdés olyan körülmények között kerül feltevésre, amelyet bárnyékol egy borzalmas, ma reggel elkövetett bűncselekmény. Szeretném együttérzésemet kifejezni mindazokkal, akik elvesztettek ma valakit Pakisztánban. A civilizált világban az ilyen brutális támadások egy pakisztáni iskolában az emberiesség elleni büntettek, az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények, hiszen az ember élet a világon a legszentebb dolog. Ez a borzalmas esemény, és az ártatlan gyermekek kegyetlen lemészárlása megmutatja a terrorizmus borzalmas arcát. A terrorizmus globális fenyegetés. Az Európai Unióban elkötelezettek vagyunk a terrorizmus elleni harc irányában. Szorosan együttműködünk partnereinkkel, hogy védjük az élethez való jogot, és pedig független attól, kinek milyen legyen a faja, vallása vagy etnikai hovatartozása. Tisztelt parlamenti képviselők! Szeretném megköszönni önöknek a lehetőséget, hogy lehetőségem van itt elgondolkozni önökkel azon, hogy milyen belső Európai Uniós stratégiánk legyen. Az új európai belső biztonsági stratégia, az új európai biztonsági agenda legyen egy közös program, hiszen a polgáraink biztonságát, jogaikat érinti, demokratikus értékeinket, társadalmunk jólétét, gazdaságunk egészségét. Az Európai Unió intézményeinek kéz a kézben kell együttműködnie. Meg kell találnunk a közös alapot, amely alapján közös elveket, prioritásokat fogalmazhatunk meg, amikor megújítjuk az új stratégiánkat. A bizottság számára szükséges az, hogy együttműködjön az összes európai intézmény. Fogalmazzanak meg és hajtsanak végre egy jövőbeli európai biztonsági agendát. Dolgunk az, hogy megkönnyítsük ezt a folyamatot. A belbiztonsági stratégiát figyelembe véve a bizottság először is elkezdi az előkészületi munkálatokat. Másodszorban az igazságügyi és belügyi tanács december 5-én fogadta el következtetéseit. Természetesen a parlament pedig állásfoglalása értelmében több jogalkotás anyagot is szeretne elfogadni. Az elkövetkezendő évben, hónapokban ezek szabják majd meg a munkánkat. Azt javaslom, hogy amennyiben a bizottság nyilatkozata kész, az Európai Parlament és a tanács párbeszédet folytat, hogy közös alapot találjanak Európa belső biztonsága stratégiájának érdekében és gyakorlati, megvalósítható megoldásokra van szükségünk. Széles biztonsági megközelítésre van szükségünk alapvető érkékek alapján. Meg kell hallgatni a politikai véleményeket, jogalkotási álláspontokat. Ez pedig egybeesik azzal az ambícióval, amely a bizottságé, hogy stratégiai alapú agendát hozzon létre amely a már meglévő vagy tervevett intézkedéseket hangolja össze. Az állásfoglalás azt is hangsúlyozza, hogy meg kell találni az egyensúlyt a folyamatosság és a változások szükséglete között. Erősítenünk kell azt, ami működik, és dolgokat pedig meg kell változtatni, ahol nincsen fejlődés. A végrehajtás, illetve az eredmények konszolidációja azt feltételezi, hogy gyakorlati együttműködést kell folytatnunk. Ennek értelmében a hatások, a jogalkotás hatásainak megfigyelése és kiértékelése alapvető. 2014. decemberében a igazságügyi és belügyi politika végre egyenlő szintre került, mint a többi európai politika. Hála annak, hogy alkalmazhat, hogy a Európai Bíróság igazságügyi áttekintését és döntéseit alkalmaztuk. A monitorozás és a kiértékelés után növekedni fog a polgárok jogbiztonsága az újonnan elfogadott eszközök hatásainak megfigyelése az áldozatok jogai tekintetében, az eljárások végrehajtásának a tekintetében, a bűnügyi eljárások tekintetében a belső biztonsági stratégia jelentősége nőni fog. A önök állásfoglalása is kihangsúlyozza ezt a tényt. A bizottság továbbra is rendszeres jelentést nyújt be a parlamentnek és a tanácsnak azokról az intézkedésekről, amelyeket az Európai Belső Biztonság agendájának megvalósítása érdekében tesz. Az önök feladata lesz az, hogy nyomon kövessék ezeket, hogy hogyan erősödik demokratikus kifejezési módjuk. A biztonsági európai agenda tekintetében ebben a szakaszban még nem hagyatkozhat részletekre, azonban nincs kétség afelől, hogy folytatni szeretnénk a harcot a határokon átnyúló és nemzetközi bűnözés ellen, megakadályozni a terrorizmust, megakadályozzuk a radikalizációt, fellépünk az internetes bűnözés ellen, szeretnénk megvédeni a gyermekeket a bántalmazástól, és szeretnénk Európa segítségét is növelni katasztrófa esetén. Ez nem új. Mi új? Az új az, hogy az új veszélyekhez, új kihívásokhoz kell alkalmazni a meglévő eszközöket. Egy intelligens tanulási folyamatról van szó. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk megfelelően lépést tartani a biztonságpolitikai kihívásokkal. Az Europol és egyéb európai testületek vizsgálatai és tanácsai alapján a tagállamokkal együtt működve szeretnénk megvalósítani ezt a megközelítést. Ez pedig szoros stratégiai és operatív együttműködést feltételez, adatcserét az igazságszolgáltató szervek között, bírósági szervek között és az Európai Uniós szervek között. Szorosabban együtt kell működnünk a megelőzés és a védelem területén. Az információkhoz való hozzáférés, az információ csere, az innováció és a kutatás teljes mértékben összefüggenek a külső együttműködéssel és dimenzióval. Az alapvető jogok megvalósulása nagyon fontos a polgárok számára, és ez vezesse a belső biztonságról szóló stratégiát. A bizottság alaposan oda fog figyelni minden javasolt intézkedés megvalósítására, végrehajtására, és az alapvető jogok, ahogy az Európai Unió alapjogi kartájában szerepelnek, mindenképpen védelmet kell, hogy élvezzenek. Amennyiben az alapjogok ellenében észlelünk valamit, akkor meg kell néznünk, hogy hogyan lehet megfelelő arányosságot alkalmazni. A bizalom nagyon fontos és emiatt is aggódnunk kell. A biztonsági politikát látni kell. A polgároknak látniuk kell, hogy őértük van a biztonsági politika. A polgárokat jobban tájékoztatni kell a problémákról. A belső biztonsági politika végrehajtása nem csak abban a tekintetben lényeges, hogy az eszközök, intézkedések működjenek, hanem növeli az intézmények szavahihetőségét is, és megmutatja az áldozatoknak, hogy igenis tesznek értük valamit. A belső biztonsági stratégia azt is jelenti, hogy az Európai Unió határain túl is működjünk, együttműködjünk partnereinkkel. Továbbra is integrálnunk kell a külső és belső biztonsági intézkedéseket. Például itt egy internetes bűnözés elleni stratégiáról is szó van. Azonban ezeket az intézkedéseket nyomon kell követni, és végre kell hajtani. Tehát az operatív kapcsolatokat erősíteni kell az Európai Unió külső és belső biztonsága érdekében. Integrált, átfogó, holisztikus megközelítést szeretnénk alkalmazni. A különféle akciók, különféle politikák túl mutatnak már a közférán. Amennyiben pénzügyi nehézségek is vannak, akkor is oda kell figyelni, hogyan tudjuk az alapjogokat biztosítani. Az új belső biztonsági agenda az innovációkra is alapul. Hiszen az Európai Unió szeretné mozgósítani azokat az eszközöket, amelyek a védelem, illetve a kármentés érdekében rendben vannak. Ez technológiákra is vonatkozik, és itt is az alapvető jogokat kell figyelembe vennünk. A Horizon, a Horizon 2020-ban megfogalmazott szándékok itt több technológiai autonómiát irányoznak elő. Végezetül belül az európai polgárok szemében eh, nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek is teljes mértékben eh, be legyenek vonva ebbe az ügybe. A stratégiák végrehajtásának eh, tekintetében a bizottság rendszeres párbeszédet folytat majd az Európai Parlamenttel, és szükség esetén pedig a nemzeti parlamenteket. Tehát várom az együttműködést az Európai Tanácssal az új belső biztonsági stratégia érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig eh, Holmájer asszony kap szót másfél percre. Biztos úr, elnök úr, államtitkár úr, tisztelt kolléganő kollégák! a nemzetközi biztonság és saját stratégiánk, illetve azokra a kérdésekre adott válaszok, hogy milyen helyzetben van a biztonság. Tehát ezek a témák egyre összetettebbek lettek. Volt egy úgynevezett Grimm bizottság, amely a nemzetközi szervezet bűnözéssel és világ, illetve Európa méretű hálózataival foglalkozott. Borzasztó volt látni, hogy ebben a keretben mi történt. Azt látjuk, hogy növekszik a nemzetközi terrorizmus, a szélsőséges mozgalmak szerepe, ahogy ezt Pakisztánban is láttuk ma. Ideközben az internetes bűnözés is olyan szintet ért el, hogy a nemzetközi hálózatok naponta kihívás elé helyeznek minket, és a, ezekkel szemben a milliárdos internetes családokkal szemben egy kis hétköznapi bankrablás teljesen eltörpül mindenképpen jobban ki kell használnunk nekünk is a lehetőségeket. Hiszen, hogyha egy jogsegély határokon átnyúló ügyben hónapokig tart, akkor a bűnözőknek a botta üthetjük a nyomát. Meg kell válaszolnunk azt a kérdést is, hogy hogyan tudjuk jobban védeni a személyes adatokat a mai helyzetnél. Nagyon sok kérdés marad még. Köszönöm. Mulțumesc. Domnul López. Köszönöm. López Aguilar úr, kettő percben következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, örülök annak, hogy mennyire egyformán gondolkozunk ez ügyben. Az Európai Unió előtt óriás kihívások állnak, az elmúlt években óriási változásokon ment keresztül a világ körülöttünk. Gondolok itt a, a nemzetközi bűnözés terjedésére, a határon átnyúló bűnbandák garázdálkodnak, ami most már Európát is veszélyezteti. Éppen ezért az Európai Uniónak nagyon komolyan kell venni ezt a felelősségét, és komoly stratégiai választ kell adnunk ezekre a kérdésekre. Az 2015 és 2019 közötti belső biztonsági stratégia roppant fontos, ehhez azonban fel kell ismernünk, hogy mennyit változott a biztonsági helyzet. Minden eh, rendelkezésünkre álló eszközt meg kell ragadni, gondolok a külső üzös nyomozó csapatokra, vagy eh, információcserére, amely nagyon sokat segíthet a helyzetünkön. Természetesen az Európai Unió alapértékeit folyamatosan e, szem előtt kell tartani, az alapjogi kartát, a Lisszaboni szerződést. Az adatvédelem például nagyon fontos. Itt tehát e, komoly erőfeszítésre e, van szükség, az európai alapjogi kultúrát kell tiszteletben tartani. Not. Köszönöm. Von Stock asszony egy percben. Köszönöm. A belbiztonság napirendi pontunk ma este. És holnap pedig szavazunk Európa biztonsági helyzete az elmúlt években drámai módon megváltozott. Németországban nagyon érdekes, hogy ez az egyes számú téma. Az emberek nem érzik magukat biztonságban, és úgy érzik, hogy a politika cserbe hagyja őket. Éppen ezért az utcára vonulnak több ezren, minden hétfőn. És hétfőről hétfőre egyre többen vannak. A politikának komolyan kell venni ezeket az aggályokat, és nem lehet azokat a polgárokat besározni, akik az utcára mennek. A politikának az a feladata, hogy tegyen valamit, ne csak ölbetett kézzel üljön és nézze az eseményeket. Megvan a bátorságunk ahhoz, hogy nyíltan beszéljünk a dolgokról? A realitást tényleg megtaláljuk? Csak így tudjuk megoldani a problémákat. Köszönöm. Mulțumesc. Doamna Mlinar, pentru un minut. Köszönöm. Mlinár asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A Libében alapvetően kompromisszumra jutottunk a frakciók között, és remélem, hogy a prioritásainkat az Európai Bizottság is figyelembe veszi, amikor kidolgozza az új belső biztonsági stratégiát. Az előző stratégia kidolgozása óta Lisszaboni szerződés életbe lépett, illetve uniós jog részévé vált az alapjogi karta, ezért az egész stratégiát frissíteni kell annak érdekében, hogy a megváltozott helyzetnek megfeleljen. Az állásfoglalásunkban utalunk mindenre, a meglévő hiányosságokat fel kell mérni, ehhez az Európai Bizottságnak igazából be kell vizsgálnia, hogy meddig jutottak az előző stratégia végrehajtásában. Az adatvédelmi irányelv ügyében is meg kell most már állapodni annak érdekében, hogy a bűnöldöző szervek közötti információcsere megvalósulhasson. Ez nagyon fontos, téma, éppen ezért a monitoring folyamatban a demokratikus ellenőrzést a mi parlamentünknek és a nemzeti parlamenteknek kell gyakorolni. Egy kompromisszum fekszik előttünk, kérem, hogy mindenki támogassa a jelenlegi változatlan formájában. Köszönjük szépen, képviselőasszony! Spinelli asszony egy percben parancsoljon. Köszönjük, köszönjük, hogy megígérte biztos úr, hogy együttműködik velünk. Azonban a biztonsági stratégia egyáltalán nem győz meg engem. Nagyon sok szempontból az amerikai antiterrorista kezdeményezésekre hasonlít. Ott van az Európol, az együttműködésnek pedig meg kell felelnie azzal a, annak a definíciónak, amely az Európai Uniót fenyegetik. Tehát együtt kell döntenie a három szervnek. Túl kevés a megelőzés ami az alapjogokat illeti, 12 bekezdésben jelenik meg ez a szó túlságosan gyakran. Tudjuk, hogy a biztonság nevében az elmúlt évtizedben Amerikában és az Európai Unióban is megsértették az alapjogokat. Az amerikai szenátusra utalnék, amikor Európába jutottak át a kínzások, úgy, hogy a mi parlamentünknek kell fellépni ez ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Keller asszony parancsoljon. Köszönöm a szót. Támogatjuk azt az elképzelést, hogy szükség van az Európai Unióban bizonyos fajta biztonsági stratégiára, mert úgy gondolom, hogy sokan nem érzik magukat biztonságban, főleg a kisebbségek, legyenek migránsok vagy muzulmánok, attól függően, hogy melyik oldalra tartoznak. Úgyhogy mindenképpen össze kell fognunk a szervezetbűnözéssel és más bűncselekményekkel, mint a csalással és környezetvédelmi bűncselekményekkel. Azonban nem szabad mindenkit gyanúsnak tartani. Nem ez az út, amit követnünk kell, védenünk kell az alapjogainkat. Nem lehet korlátozni őket. Nem hiszem, hogy be kell zárnunk a határainkat annak érdekében, hogy kizárjunk valamilyen fenyegetést. Úgy hiszem, hogy alapvetően fontos az Európa számára, hogy nyitott maradjon, hogy befogadjon másokat, de ugyanakkor, hogy biztonságot és szabadságot teremtsen az Európai Unión belül. Ezt a fajta stratégiát kellene követnünk. Köszönöm, készen. Köszönöm szépen, Borgézi úr, másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Óriási fenyegetésekkel kell szembenéznünk, elég, hogyha például pakisztáni eseményekre gondolunk nagyon gyöngék, nem pontosak vagyunk, sőt, semmit nem mondunk arról, hogy mit kell tenni a különböző kockázatokkal szemben, mint például a Pakisztánban is, ami történt. Milyen intézkedéseket kell hozni? Aztán ott vannak a terroristák, akikkel fel kell venni a harcot. Azok, akik azokkal szemben, akik terroristák lesznek. Milánóban, Párizsban, Bécsben, Londonban lépnek fel, és mégis befogadjuk továbbra is az embereket. Nem kellene esetleg beengedni őket, mert veszélyeztetik biztonságunkat. Aztán az illegális munkavállalók, ott van a Mare Nostrum, amit Olaszország vezetett. Mennyi embert próbáltak megmenteni. De hányan meghaltak a tengerben? Hány emberről nem tudunk? Erről nem szólnak a statisztikák az olasz elnökségnek nyilván fontos volt a, ez a politika, de egyértelműen meg kell fogalmazni azt, hogy az illegális belépők a Mára Nostrum segítségével egyre többen voltak. Jó kis biztonság ez. Köszönöm szépen. Borgézió úr, kék kártyát mutatott fel önnek Deszovszki asszony, elfogadja? E, igen, parancsoljon, 30 másodpercben teheti fel a kérdését. Köszönöm szépen. Ön szerint e, hogyan lehet megakadályozni azt, hogy ezek e, az magányos terroristák borzasztó bűncselekményeket eltérítsék ezeket a magányos farkasokat, hogyan tudjuk elrettenteni? Szerintem egyértelmű, azt kell tenni, amit eddig nem tettünk. Például a mecseteket kell ellenőrizni, ahol ezeket az embereket képzik, ahol tevékenységüket végzik nagyon sok ilyen mecset van Európában, ahol ezek a magányos farkasok készülődnek. Föl kell készülni politikailag, pszichológiailag, jogilag, hiszen nagyon fontos ez számunkra Ami a terrorizmussal kapcsolatos politikánkat jellemezte hosszú éveken keresztül, nem volt elegendő. Köszönöm. Köszönöm. Spinelli asszony is kék kártyát mutatott fel, elfogadja? Parancsoljon 30 másodperc. Tisztelt Borgézió képviselő, nyilván emlékszik arra, hogy mi volt a Mare Nostrum. Nem az volt a cél, hogy a migránsok vagy a háborúból elmenekülők belépjenek az Európai Unióba, hanem azért az volt a célja, hogy segítsenek azoknak az embereknek a tengeren, akik fuldokoltak. Borgéziól képviselő. Persze, pontosan ez volt a cél, de sajnálatos módon a legnemesebb célok ellenére katasztrofális eredményeket hozott. Az pedig nem más volt, mint az, hogy nagyon sokan, akiknek menekült jogot kellett volna adni, kevésbé szakképzett emberek voltak. És ugye a kérdés ez, mert mindenkit nem lehetne befogadni, akkor nyugodtabbak lehetnénk. Köszönöm szépen! Köszönöm. Wattenberg asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, biztos úr. A Lisszaboni szerződés tükrében kell megvizsgálni a megváltozott helyzetet. A határon átnyúló úgynevezett nemzetközi bűnözés, a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem, a szerv és kábítószerkereskedelem, a pénzmosás tartozik a kedvenc tevékenységi köré közé. Van egy újfajta terrorizmus is, amelynek egy nagyon komoly vallási összetevője is van. Az Európai Bíróság az adatcserét megállította, ez sajnálatos módon a, oda vezetett, oda vezetett, hogy tovább romlott a helyzet, hiszen nem tudtuk emiatt megelőzni e, ezeket a tevékenységeket. Úgy érzem, hogy a különböző véleményeket kell valahogy összeegyeztetni, együtt kell dolgozni a tagállamoknak, e, túl kell lépni a jogi különbségeinken, hiszen az európai jogi együttműködés csak így képzelhető el. Együttműködve, erőinket egyesítve tudunk csak a határon átnyúló bűnözés ellen fellépni. Holzer, Holzer kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy biztonságban élezze magát, és félelemtől mentesen. Éppen ezért nagyon jelentős ez a ma esti vita. A biztonságot természetesen nem úgy érjük el, hogy korlátozzuk a szabadságot. A szabadság és a biztonság feltételezik egymást. A határokon átnyúló és a szervezett bűnözés, illetve a terrorizmus Európa első számú ellensége. Közös stratégiára van szükségünk ellenük, közös politikára, erősebb igazságügyi és rendőrségi együttműködésre. És nem utolsó sorban erősebb európai szolidaritásra. A legutóbbi ciklusban jelentős eredményeket sikerült elérnünk. Hogy elérjük a biztonságot, ahhoz megfelelő bizalmat kell létrehoznunk, bizalmat a jogállamiságba, és ez pedig csak is akkor működik, amennyiben működnek az igazságszolgáltatás különféle szervei. És természetesen egy bizonyos szintű szociális biztonságra is szükség van. Hiszen ott, ahol nincsen szociális biztonság, ott bizonytalanság van, ott növekszik a bűnözés. Főleg a gazdasági válság idején szükséges az, hogy így holisztikusan fogjuk fel a biztonság problematikáját. Csak is az ellenőrzések eh, több elnyomás erősítésével nem fogunk eredményeket elérni. Köszönöm. Most Meyer asszony egy percre. Köszönöm, elnök úr. Az eh, IS túlszedése mutatja, hogy mennyire törékeny dolog is a szabadság és a biztonság. Igazából nem az a lényeg, hogy túlszokat ejtenek, hanem az, hogy mikor fognak Berlinben, Londonban az iszlám állam képviselői túlszokat szedni. Az iszlám állam ellen a legnagyobb veszély a naivitás, hiszen a politika fel sem ismeri az iszlám által képviselt fenyegetettséget, ahogy a politika reagál, az vicc. Három kérdésem van. Hány dzsihadista utazott ki az Európai Unióból, hány dzsihadista tért vissza az Európai Unióba, és mikor hajlandó elismerni, hogy biztonságunk tekintetében az iszlám a legnagyobb fenyegetés. A biztonság nemzeti kérdés. Azonban hogyha homokba dugjuk a fejünket, akkor nem találunk megoldást. Ismét be kell vezetni a határellenőrzést, és a dzsihadistáktól el kell venniük, el kell vennünk az útlevelet. Metzola asszony másfél percre. Köszönöm. Köszönöm a szót. Az európai állampolgárokat most még inkább érinti a belpolitika. A pakisztáni közelmúltbeli események is ezt mutatják. Szörnyű, amikor arról hallunk, hogy az iskolás gyerekeket gyilkolják meg. Úgyhogy nagyon fontos a dinamikus és hatékony stratégia védelmi stratégia, és ez a stratégia azt jelenti, hogy az egyik prioritás az emberkereskedelem. 150 millió euró az illegális bevétel, amely a legkiszolgáltatottabbak bőrén kerül a szervezetek, a bűnszervezetek kezébe. Meg kell említenem Líbiát. Málta tudatában van annak, hogy milyen káosz van ebben az országban. Egyáltalán nem stabilos, hát stabilolt a helyzet. Már hallottuk ezt, hogy milyen elvárásai vannak az ISIS-nek Líbiában. Nem lehet ölbetett kézzel ülnünk. Minden stratégia megfelelő egyensúlyt kell, hogy kialakítson a biztonság és az alapjogok között. Így tudunk csak szembenézni a mai fenyegetésekkel. Ez a, ez a stratégia viszont nem erős, csak gyenge. Pentru un minut de secunde. Köszönöm, mondja Jotova asszony, köszönöm elnök úr. Világos, hogy hatékonyabb belső biztonsági stratégiára van szükségünk, mert egyre nagyobb veszélyek fenyegetik az európai kontinenset. Kettőre térnék csak itt ki. Az egyik a bűnözés és a korrupció elleni fellépés. 2016-ban jelenik meg a második korrupció ellenes jelentés majd, ez azonban nem elég. Még többre van szükség, a tagállamok büntető jogát kell harmonizálni, már csak azért is, mert határon átnyúló jellegű a, a bűnözés, ki tudják használni a bűnözők ezeket a jogszabálybeli különbségeket annak érdekében, hogy a, a bűnöző szervek elől megmeneküljenek. Tudjuk, hogy a milyen bűnhálózatok kapcsolódnak a bevándorlók ügyéhez. Az Európai Unió külső határain lévő tagállamok önmagukban nem tudják biztosítani határőrizetet. Bulgária esetében például a bolgár-török határt rengeteg rendőr, illetve határőrőrzé, ez évi 700 eurónkba kerül. A Frontex megerősítése nagyon sűrűs. Köszönjük. Ott is, Köszönöm. A belső biztonsági stratégia sikeres volt, éppen ezért folytatni kell. Azonban Európa fenyegetettségeknek van kitéve és nagyon fontos a veszélyek megelőzése. Most elmondom, hogy mire gondolok. Tudjuk, hogy minden évben a dél-európai országok százezernyi illegális bevándorlót fogadnak be. Hazámból, Görögországból garantálhatom önöknek, hogy ezeket az embereket nemzetközileg szervezett bandák hozzák be Európába. Ezek a bandák pedig Európa belső biztonságát nagyon nagy mértékben befolyásolják hiszen ezek a szervezett bandák terrorizmussal foglalkoznak, kábítószer és fegyvercsempészettel is. A görög keleti határon a Frontex együttműködik a görög biztonsági szervekkel. Az, ezek az emberek nem turisták, akik Európába szeretnének jönni, hogy megnézzenek nevezetességeket. Amennyiben integrált stratégiára van szükségünk, akkor pedig valamit tennünk kell a veszély ellen. Köszönöm szépen. Bóni képviselő kap most szót másfél perc. Stratégia bezpieczeństwa wewnętrznego jest koniec. Köszönöm szépen. Az új belső biztonsági stratégia rendkívül szükséges, hogy szembenézhessünk a legfontosabb fenyegetésekkel. Ezek egyike a kiberbűnözés és terrorizmus ezért módosítanunk kell az új technológiákat, a jogszabályokat, az együttműködést a tagállamok között. Ennek jó példája a biztonságra vonatkozó irányelv. Ezen kívül nagyobb kapacitásokkal kell rendelkeznünk financiális és szervezési szempontból is. Nem elég csak kullognunk az események után. A bűnözők az új technológiát saját céljaikra fordítják, és sokszor nagyon nehéz erre rámutatni, és évente 250 milliárd eurós kár sújtja az EU-t emiatt. A biztonságot javítani kell, amikor új termékeket és szolgáltatásokat dolgoznak ki. Ehhez szoros együttműködésre van szükség a bűnöldöző szervek, a tudomány és az üzleti terület képviselői között. Az adatvédelmi normák, az internet szabadsága is nagyon fontos. Megfelelő egyensúlyt kell teremteni egyrészt a biztonság, másrészt az alapjogok között. Ez az új stratégia alapja. Már a korábbi stratégia keretén belül is arra koncentráltunk, hogy logikusan közelítsük meg a külső és a belső biztonság kérdését. Nagyon fontos ebbe bevonni a partnerországokat is. Köszönöm. Herr Präsident. Elnök úr, biztos úr, igen tisztelt kolléganő kollégák. A holnap szavazásra kerülő Libe bizottsági javaslat Lampedusa után egy évvel kövessen egy konzekvens, holisztikus megközelítést. A szakbizottságunk és a parlament is úgy látja, hogy csak is úgy érhetünk el valamit. A bizottságot pedig bátorítjuk, hogy menjen tovább. Elsősorban mindenképpen szeretnénk a legális bevándorlást erősíteni. Szükségünk van a szakemberekre, és a menekülteket, a legális menekülteket is befogadjuk Európában. Másodszorban legyenek kvóták, vagy legalábbis kontingensek minden Európai Uniós ország számára, hogy mennyi menekültet migráns fogad be. Ez legyen szankcionálható. Ezen kívül pedig az illegális bevándorlás ellen, az emberkereskedelem ellen erősebben fel kell lépnünk, úgy, hogy az Európa és a Frontex több pénzt kap, ugyanúgy, mint a Triton. Holnap egy 23 milliós költségvetés növelésről is döntünk a Frontex számára. A biztonság természetesen számos egyéb témával összefügg. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor baj van. Azonban, ha a tagállamok végrehajtják ezeket, akkor a Dublin idejét múltá válik. Köszönöm. Köszönöm. Zdehovski úr másfél percre. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm ezt a kezdeményezést, amelyet én roppant fontosnak tartok, hiszen ezzel biztosíthatjuk az európai polgárok számára a biztonságot, amely szerintem az Európai Unió egyik fontos feladata. Ugyanakkor nem szabad hagynunk azt, hogy az új biztonsági stratégia egy szörnyetegé váljon, olyanná, amelyet senki sem tud felügyelni, figyelemmel követni. Éppen ezért arra kérem az Európai Bizottságot, hogy a jelenlegi biztonsági eszközöket először elemezze annak érdekében, hogy valóban megvalósítható, hatékony legyen ez az új biztonsági stratégia. A szomszéd a szomszédos régió előforduló problémák miatt egyre égetőbb problémák ezek. A legfrissebb stratégiák szerint 3000 európai harcol nemzetközi konfliktusokban. Felmerül bennem, hogy hogy kerültek oda ezek az európaiak. Meg kell valahogy törnünk ezt a hálózatot, amely az internet segítségével ö, toboroz új embereket. Ez Fontos prioritás kell, hogy legyen nem csak az Európai Parlament, hanem mindenki számára, akinek egy csöpnyésze is van a teremben. Köszönjük, kollega! A spontán hozzászólások következnek, egy valaki kért szót. Parancsoljon Zdehovszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr a lehetőséget. Biztos úr, kedves kollégák, alaposan átrágtam magam az Európai Unió 2010 és 2014 között is belső stratégiai programján, illetve annak végrehajtásáról szól a jelentésről. Nos, nem hiszem, hogy túl rózsás a helyzet. A csempészet elleni felépést erősítenünk kell, nem csak a kábítószerkereskedemre gondolok itt, hanem az emberkereskedelemre, akiket azon személyekkel kereskednek, illetve csempészik őket, akiket prostituáltnak, vagy zseptolvajnak, vagy koldusnak szánnak. Másik fontos kérdés a bevándorlás ügye, erősítenünk kell a legális formáját a bevándorlásnak. Az iszlám fundamentalizmus elharapózzik, főként a Nyugat-Balkánon ez komoly veszélyt jelentett az Unió számára. Köszönöm. Misár Avramopoulos. Köszönöm szépen, most Avramopoulos biztosnak adom meg a szót. Köszönöm. Elnök úr. Köszönöm nagy figyelemmel hallgattam az eszmecserést, és most mindenek előtt egy alapvető megjegyzést szeretnék tenni. Egészen általánosan szeretném megemlíteni, hogy a biztonság Európában, de az egész világon is a legfontosabb prioritás. A mai vita és a szóban forgó kezdeményezés, hogy legyen egy új biztonsági stratégia Európában, nagyon fontos időpontban születik meg. Új fenyegetettségnek vagyunk kitéve, új veszélyekkel szembesülünk, és itt is alapjogokról van szó, amelyeket meg kell védenünk. Ilyen alapjogok a demokrácia, az alapjogok tiszteletben tartása, és gondoskodni kell arról is, hogy a civilizált világ vívmányait is megvédjük. Azokat az alapelveket, amelyek kifejlesztették ezt a civilizált világot. Különben nem mondhatjuk azt, hogy egy holisztikus és integrált megközelítésről van szó. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a múltban léteztek másfajta fenyegetettségek is, mint most. Most itt van a szörnyűséges terrorizmus, és nem tudjuk, hogy a terrorizmus hol és mikor csap le megint. Ezekben a napokban ezt ismét látjuk. A, nemz- a nemzetközi szervezet bűnözés a következő témám. Az embercsempészek, a kábítószercsempészek. Mind-mind össze vannak egymással kötve. Nagyon kevés hely van a világban, ahol a szervezett bűnözés ne függene össze a terrorizmussal. Igazából még nem sikerült leküzdenünk ezt a fenyegetettséget. A belső biztonsági stratégia egy olyan biztonságról szól, amelyen belül az alapjogokat kell védenünk, és ahol olyan értékeket kell megvédenünk, amelyekért nagyon sokat küzdött Európa. Az a politika, amit el szeretnénk érni, nem azt célozza meg, hogy az európai országokat izolálni szeretnénk, nem akarunk európai erődöt. Európának nyitva kell lennie. És az sem lehet, hogy a bevándorlást egy nevezőre hozzuk a terrorizmussal. Hiszen a múltban ezt gyakran tették, és ennek a következménye pedig egy elhibázott politika lett. Mindazok, akik ebben a teremben helyet foglalnak, olyan népeket képviselnek, akik valaha, valamikor migránsok voltak saját maguk is. Nagyon fontos a határozottság. Nagyon fontos a bátorság. Ezekkel rendelkezünk. Szerintem igazából nagyon határozottan végre kell hajtanunk céljainkat. Ez pedig az egyik leglényegesebb politikai terület, hiszen a béke, biztonság, a szabadság, az emberi jogok gyakorlása alapvető fontosság az európai kultúra számára. Európának pedig fel kell venni a harcot a terrorizmus és a fenyegetettség minden formája ellen. Köszönöm szépen, most pedig eh, átadom Della Védova úrnak a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Tisztelt képviselők, a tanács különösen figyelmet szentel természetesen a parlament véleményének. Feljegyeztük a vita során elhangzott véleményeket. A belső, megújult biztonsági stratégia célja, hogy védje állampolgárainkat és tiszteletbe tartsa az alapjogokat és szabadságjogokat. A megújult stratégiának tehát a már létező eszközök jobb felhasználására kell, hogy koncentráljon, globális megközelítésekkel rendelkeznie, és minden érintettet megfelelően bevonnia a kérdésekbe. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, eh, domnule ministru. Köszönöm, miniszter úr. Ezzel